Uh, Kedves kollégák, kezdjük el a mai munkát. Szeretném megkérdezni, hogy valaki szeretne-e óhajta változtatást eszközölni a napirendünkön? Nem, úgy látom, nincs ilyen kérés, nincs ilyen igény. Az elnöknek sincsenek közleményei, úgyhogy hogyha a január 26-a, február 2-ai és február 9-ai ülések jegyzőkönyvével kapcsolatosan senkinek nincsen ellenvetése, akkor azokat elfogadottnak tekinthetjük. Szeretném üdvözölni Panduamer Kifiko urat és képviselő kollégáit, akik eh, a tanzániai parlament parlamentjéből érkeztek hozzánk. Mint ahogyan tudják, ez az ország az Európai Parlament számára prioritás. Egyik, egyike azon hat partnerünk közül, amelyek eh, prioritást élveznek 2015-ben a demokrácia továbbfejlesztése szempontjából a mai látogatás, az első lépés a partnerségünk elmélyítésében, és abban, hogy konkrét nyomonkövetési follow-up kezdeményezéseket indítsunk el az idén. 2015 egy fontos év Tanzánia számára, általános választásokra kerül sor az országban októberben. Emellett az alkotmányos reformról szóló népszavazást nemrégiben elhalasztották, biztos vagyok abban, hogy a vendégeink beszámolnak részletesen erről is többek között. Ma egy kiváló lehetőség kínálkozik, hogy meghallgassuk a tisztelt vendégeinket, és eszmecserét folytassunk arról, hogy milyen kihívásokkal is szembesül a választások előterében az ország. E rövid bevezetőt követően szeretném önt megkérni, Kifikó úr, hogy tartsa meg felszólalását. Thank you very much. Köszönöm szépen alelnök úr. Jól mondom? Igen, az alelnök az mindig biztosan itt van ilyenkor. Az egy biztos választás megszólításként. Köszönöm szépen tehát alelnök úr, és jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. És beszámolhatok önöknek, vagy beszámolhatunk önöknek a Zanzibári Parlament képviselőiként. Ötöd magammal érkeztem, ami a képviselőket illeti, tehát összesen hatan vagyunk, és több munkatársunk is részét képezi a delegációnak. Zanzibár egykori miniszterelnökének a munkatársa volt, ő is itt van, talán felállhat, hogy lássuk őt, Nehoda úr. A delegáció tagja Eldele Juma, kérem őt is, hogy álljon fel. Hamad úr, Wano Hafidame úr asszony, Zahra Al-Hamad asszony. Yahya Hamis Hamad, the clerk. And myself, as you have been introduced already. És jó magam, és a delegáció tagja vagyok. Én vagyok a képviselőház elnöke Tanzániában. 20 éve töltöm be tisztségemet, és a Nemzeti Egység, az Zanzibári Nemzeti Egység kormány kapcsolatos tapasztalatainkról szeretnék majd beszámolni néhány percben, ha megengedi úr, elnök úr. Egy nagyon rövid történelmi bevezetővel kezdeném, arról, hogy hogyan is alakult meg a Nemzeti Egység kormány Zanzibárban. A Nemzeti Egység kormány olyan tárgyalások eredményeképpen jött létre, amelyeket Zanzibár egykori elnöke folytatott. Az akkori ellenzéki párt a Polgári Egység Front főtitkárából, aki most már Zanzibárban jelentős tisztséget tölt be. The talk between the two appear to, to, to be their deep secret, and uh, no one beyond themselves is known to have full information about them. Az akkori tárgyalások titkosak voltak, és uh, senki sem ismeri a pontos részleteket. Ugyanakkor annak alapján, ami később kiderült, elmondhatjuk, hogy arról volt szó, hogy egy nemzeti egységkormány jön létre. A két politikai párt közötti tárgyalások ennek céljával kezdődtek el. A szóban forgó pártok egyike az addigi kormánypárt volt, a CCN és a CUF, amely tulajdonképpen beleegyezett abba, hogy részt vegyen a Nemzeti kormány megalakításában. Ez azután történt, hogy több fordulós párbeszéd zajlott a két párt között. Különböző helyszíneken került sor a előkészítő találkozókra. Ragaszkodtak a felek ahhoz, hogy, hogy Tanzániában egy nem, nemzeti egységkormánynak kell létrejönnie. Előtte ugyanis egy politikai padhelyzet uralkodott, amely ellehetetlenítette az ország fejlődését, ezért úgy döntöttünk, hogy nemzeti egységkormányt kell alakítani, és így véget kell vetni a padhelyzetnek, és lehetővé kell tenni a két politikai párt megállapodásával a politikai padhelyzetnek, és lehetővé kell tenni az ország fejlődését. Miután a két politikai párt vezetője megállapodott, tehát Kerume úr, Zanzibár egykori elnöke, és az ellenzéki párt főtitkára. Utóbbi egyébként egy hivatását tekintve tanár volt. Megállapodtak tehát, és miután a képviselőházban törvénytervezet született arról, hogy hogyan is jöjjön létre ez a Nemzeti Egységkormány. Eszmecserére került sor a javaslatról. A cél tehát az volt, hogy egy olyan nemzeti egységkormány jön létre, amelyet ez a két politikai párt közösen alakít meg. Pontosan ez is történt, ezzel sikerült a korábbi problémákat megoldani. Ez a kormányzásnak egy egészen új formája, eddig ismeretlen formája Tanzániában, de azt hiszem globális szintéren is példátlan. Az Európai Unióban koalíciós kormányok jönnek létre helyenként, ahol a kormányon belül még mindig van ellenzék is, illetve ahol még mindig van ellenzék is, a mi esetünkben ez nincs így. Felmerülhet a kérdés, hogy ebben a kormányzási formában vajon megvan-e a szükséges dinamika, de arról számolhatok be, hogy nagyon jól működik ez a rendszer Tanzániában. és az egykori ellenzéki párt és az egykori kormánypárt tón belül vannak olyan képviselők, akik kisebbségi véleményt képviselnek szemben a kormányjal, tehát ők egyfajta ellenzék szerepét töltik be. Tehát a többpárti demokrácia működik ebben a rendszerben is amely nálunk létezik a Nemzeti Egység kormány formájában. Semmi sem ássa alá tehát a több párti demokráciát Tanzániában. Ez a kormányzási forma azonban csak is Zanzibárra vonatkozik, és nem a, az uniós kormányzásra miért csak Zanzibárban működik. Felvethetnénk a kérdést, hogy miért nem az ország egészében van ez így. Nos, hát a történelmi háttér eltérő, ez a magyarázata. A zanzibári történelmi előzmények a következők. Minden választást követően csak nagyon kis többséggel nyerte meg a nyertes párt a választásokat, ezért nagyon nehéz volt így kormányt alakítani. Ha az 1995-ös általános választásokat nézzük, akkor a kormánypártnak 26 mandátumot kellett meg, tudott megszerezni az 56-ból, úgyhogy világos ebből is, hogy milyen kis előnyel sikerült csak a győzelemre szert tenni, ezért itt mindig nagyon nehéz helyzet alakult ki, hogyan lehet úgy kormányt alakítani, hogy mégse elsuk alá általa a már zajló projekteket, programokat az országban. A CCN azonban mindig is viszonylag jól tudott szerepelni a választásokon, ezért korábban nem volt nemzeti egység kormányra szükség, és ebben a, a korábbi rendszerben mindig egy a nyertes mindent visz elv érvényesül, tehát aki bármilyen kis előnyel is, de megnyerte a választásokat, egyedül kormányt alakíthatott. Ezek tehát, ez tehát a háttér, ez a kontextus a Nemzeti Egység kormányunkra vonatkozólag. Egyrészt korábban erre nem nyílt lehetőség, mert a politikai pártok között nem volt párbeszéd, Másrésztről a képviselőházban szükség mutatkozott arra, hogy egy szélesebb körű támogatottság jöjjön létre bizonyos törvénytervezetekre vonatkozólag. Változásokra volt tehát szükség, és megmutatkozott annak a szüksége is, hogy az alkotmányt módosítsuk, ezért volt szükség a Nemzeti Egység kormány létrehozására. Emellett az Anzibári Választási Bizottságnak is megadtuk a hatáskört, hogy a referendumot, a népszavazást megtartsa, amely az alkotmánymódosításhoz szükséges. Zárásképpen tehát Tisztelt alelnök úr! Az a folyamat, amely a Nemzeti Egység kormány megalakulásához vezetett, három pillére támaszkodott. Először is volt egy hosszas politikai párbeszéd a, különbö- a politikai pártok között, amely már megállapodással zárult, másodszorban a képviselőház előtt egy feladatát, nevezetesen, hogy elfogadják a Nemzeti Egység kormány létrehozásához szükséges törvény tervezetet, és végül az alkotmánymódosítás szükségessége, illetve az ehhez kapcsolódó népszavazás. Az én feladatomnak elsősorban azt tekintettem, hogy, hogy létrejöhessen ez a népszavazás, amelyet már említettem. A népszavazás során 66,4%-os eredmény született. A Nemzeti Egység kormány mellett szavaztak ennyien, a többiek pedig ellene szavaztak, körülbelül 33%-ban. Végül alkotmánymódosítás született, mert a népszavazás eredménye a Nemzeti Egység kormány melletti döntéssel zárult. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük. Mielőtt megkérdezem a kollégákat, hogy szeretnének-e hozzáfűzni valamit az elhangzottakhoz, szeretném megkérdezni hogy ott Afrika szarvánál, önök körül, milyen is a helyzet? Milyen a helyzet a régióban, és hogyan befolyásolja az az országon belüli helyzetet? A helyzet a szomszéd országok körében, ugye Kenyáról, Ugandáról, Burundiról, Ruandáról beszélünk, szomszédos, a Kenya melletti, Kenya Kenyával szomszédos ország Szomália. Ez bizonyos szempontból gondot jelent. Between Kenya and, and, and... A kenyai, szomáliai határ helyzete nem, egy, nem egyszerű. Az al ott önök is ismerik. Tudják, hogy mi folyik jelenleg Szomáliában. Az ottani kormány gyenge lábakon áll. Ami pedig Kenyában történik, az is az álsábabb miatt van. És Kenyában mindez instabilitást szül. Tehát a biztonsági szempontból nagyon rossz a helyzet. különböző mészárlásokon, nemrégiben 67 ember vesztett életét, illetve volt egy hasonló szörnyű helyzet, mint az alsabab, egy szörnyű merénylet, amit az alsabab követett el, és több mint száz embert mészároltak le. Most Szomália Szomália Kenyával határos ugyan, de azért mindennek hatása van a régióra. A Tanzania helyzet viszont politikai szempontból kielégítő, és reményeink szerint idén októberben választásokat tartunk, és népszavazást is fogunk tartani, valószínűleg július környékén. Elnök, köszönöm szépen. Tenok úr következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket itt a körünkben, üdvözöljük a delegáció tagjait Zanzibárból. Ez egy olyan sziget csoport, amivel a hazámnak, az Egyesült Királyságnak már régóta van kapcsolata. Tanzánia autonóm köztársaság lett. A kérdésem a radikalizációra vonatkozik. Az elmúlt években a Vamsó, avagy az Ébredés nevű szervezet katedrálisokat és templomokat támadott meg, illetve turistaközpontokat. Ez mennyire jelent fenyegetettséget biztonsági szempontból önökre nézve? Mennyire tesz ez rosszat az idegenforgalomnak, a turizmusnak? Illetve kérdezem, hogy a fiatal férfiak körében tapasztalható-e az, hogy dzsihadistává válnak, vagy az iszlám államhoz csatlakoznak. Globális szempontból Ezért elég érdekes, hogy Tanzániában konkrétan milyen események folynak. Köszönöm szépen a kérdést. Um, one show is, uh... A Mamsó egy regisztrált csoportosulás, muzulmán személyek csoportosulásáról van szó, de sem az alkaidához, sem az alsabábhoz, sem az iszlám államhoz nem csatlakoztak. Ez egy zanzibári eredetű csoport. wanted to see such a thing happen in Zanzibar, and uh, nem szívesen láttuk ezeket a fejleményeket Zanzibárban, a kormány komolyan vette a helyzetet, elemezte a vamsót, és azok, akik a vamsó mozgalomban részt vettek, jelenleg tárgyalás eredményére vágynak, várnak, tehát várjuk az ítéletet, mert tárgyalás folyik, per folyik ezen személyek ellen. A Vamsó egyébként nem kötődik egyetlen párthoz sem. Valójában nem tudom, hogy milyen nemzetközi kapcsolataik vannak, tehát vannak-e más muszlim csoportok, vagy muzulmán csoportokkal kapcsolataik, alapvetően egy zanzibári csoport ez. És nem egyértelmű, nem volt egyértelmű Zanzibárban, hogy eh, milyen valláspolitikánk legyen, illetve mit tegyünk az ilyen típusú csoportokkal. Most azonban egyértelműen állást foglalt a kormány, ennek véget kell vetni, és az igazságszolgáltatás elé állítjuk azokat, akik ebben a szervezetben részt vettek. Mint említettem, most is folyik a per, és várjuk az ítéletet. Elnök, köszönöm. Kukán úr teszi fel a kérdést. Köszönöm, elnök úr. Vezetú kutoka Unguja, Karibuni, Bariako. yako? Asante sana, mzuri I, I just greeted I'm our already back in Zanzibar. In their language, in <laughs> Swahili. Mr. Kukan, Kiswahili. the translation. Kukan úr, nincs szóhajéli kabinunk itt, tolmácsok nem értik. Hát akkor csak így négy szem közt megbeszéltük ezt. Mr. Chairman, thank you very much for... Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Engedjék meg, hogy üdvözöljem itt a körünkben a delegáció tagjait akik ebből a gyönyörű afrikai országból érkeztek ide, azt mondta a bevezetőjében, elnök úr, hogy nagyobb figyelmet érdemel Tanzánia, valóban. Ritkán fordul elő Tanzánia neve a hírekben, de ez valójában jó hír, ez bók, ez azt jelenti, hogy nincsenek gondok Tanzániával, és ezért Pontosan ezért kell erősebbre fonni az együttműködést az EU és Tanzánia között. Idén évvége felé választásokat rendeznek Tanzániában, és az Európai Unió egy választási megfigyelő missziót fog küldeni Tanzániába. Azt szeretném mondani, hogy ez egy kiváló alkalom arra, hogy többet megtudjunk az országról, és amikor, missz, amikor a misszió visszatér, a delegáció visszatér, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy aktívabb legyen az együttműködés az Európai Unió és Tanzánia között. Uh, including Unguja. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Thank you very much. Is it true that uh, Tanzania... Köszönöm szépen. Tanzánia nagyon szorosan együttműködött az Európai Unióval, és az Európai Unió jelentős mértékben támogatott bennünket különböző térségekben, ami a fejlesztési kérdéseket illeti, illetve az is igaz, hogy az Európai Unió missziója megfigyelési csapatot küldött a választásokra legutóbbi alkalommal, és az eredmények azt mutatták, hogy jól teljesítettük Remélem, hogy a választás szervező szervek meg fogják hívni ismét az Európai Unión, illetve választási misszióját, választási megfigyelő misszióját. Az elmúlt évben dolgoztunk együtt első alkalommal, és reméljük, hogy az Európai Unió most is eh, megfigyeli majd a eh, választásunkat. Mi tárt kapukkal várjuk Önöket, kérem jöjjenek el, eh, nézzék meg, hogy hogyan, hogyan zajlak nálunk a választások. A tiga, please. Thank you. Ortiga asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, excellenciás úr. Melegen szeretném üdvözölni Önöket az AFET ülésen. Szeretnék utalni Tanzánia szerepére a régióban, illetve az afrikai kontinensen, mint eh, a béke egyik harcosát. Az arószai eh, megállapodás utalnék Burundival, Önök hogyan látják a régió stabilitását? Burundival kapcsolatban ez az Eurázsia megállapodás. Mik az esélye annak, hogy fel lehessen tartani a békét hosszú évek belső polgárháborúi után, úgy mint Burundiban is, illetve Ruandában is. Köszönöm. Okay, thank you very much uh, indeed, madam, for that question. Köszönöm szépen a kérdést. Tanzánia mindig is uh, a béke és a megbélés, megbékélés mellett állt ki, Tanzánián belül is, illetve más országokkal is. Ezért, éppen ezért mindaz, ami Burundiban és Ruandában történt, nagy kihívás volt számunkra. Nemrégiben az említett kérdések miatt Burundi az elnökválasztások miatt bizonyos problémák kerültek felszínre, és tudom, hogy a kormány ezek megoldásán fáradozik. Tanzániában két terminusra dolgozik a parlament, öt évig, és reméljük, hogy a tanzániai kormány támogatja a burundi népet illetve arra bátorítja őket, hogy folytassák a munkát az alkotmányjal. Erről a kérdésről most is folyik a vita. Sokak életébe került ez a konfliktus. Tanzánia, mint említettem, a békés a megbékélés mellett állt ki, és szeretnénk azt, hogyha a békés megbékélés nem csak Tanzániában valósulhatna meg, hanem a szomszédos országokban is. Tanzánia a függetlenségért is harcolt, és elmondtuk azt, hogy Tanzánia egészen addig nem független, amíg a, van olyan afrikai ország, amely még nem független. Éppen ezért Tanzánia mindig is szerette volna előmozdítani azt, hogy a függetlenséget és a békét minden országban megélhessék az emberek. A béke és a, meg, a békés megteremtése demokratikus módon ezekben az országokban, Afrikán belül rendkívül fontos téma számunkra. Reméljük, hogy kormányunk megtesz mindent annak érdekében, hogy ezek a problémák, amelyek megvannak Burundiban, nem folytatódnak, és sikerül ezeket megoldani, illetve kollégánkat is arra bátorítjuk majd, hogy váltsanak nézőpontot. Makári szúr. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy itt vannak velünk. Én német képviselő vagyok. A 16 német Bundeslandnak egyéni partnerségi megállapodásuk van Tanzániával, a Sószászország miniszterelnök voltam korábban, Tanzánia partnerországunk volt, és nagyon sok projektet próbáltunk megvalósítani önökkel együtt, illetve ezeket pénzügyi szempontból is támogattuk. Két kérdésem van. Az első, mikor lesznek választások, illetve hogyha ezt nem tudják pontosan, akkor mit gondolnak arról, hogy mikor rögzítik majd a választások időpontján, illetve hogy mit tervez Tanzánia a turizmus érdekében tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. A tanzániai alkotmány értelmében a választásokat minden október utolsó vasárnapján valósítjuk meg miután lejár a korábbi parlament mandátuma. Ha nem tévedek, akkor ez a dátum eh, ebben az évben október 25-ére esik, és reméljük, hogy ezt az időpontot tartani tudjuk majd, hiszen ez eddig is hagyomány volt nálunk, tehát eh, mint említettem, október vége, az utolsó vasárnap ez az időpont. Tehát reméljük, hogy ez eh, idén, október 25-én lesz a második kérdés. Mi is volt? Mik a tervek a turizmus területén az önök csodálatos országában? Két területet szeretnék megemlíteni a turizmussal kapcsolatban, és Zanzibárral kezdeném. Különböző eh, gazdasági kérdések merülnek fel Zanzibár és Tanzánia kapcsán. Zanzibárban a turizmus második legnagyobb bevételi forrás, különösen a nemzeti piac bezárulása után. amikor a nemzetközi árak is jelentős mértékben csökkentek, és mi azt választottuk, hogy Zanzibár számára a második legnagyobb bevételi forrás legyen a turizmus. Tehát a turizmus, mint iparág fellendülőben van, ezt szeretnénk fenntartani azért, hogy bevételi forrásaink megmaradjanak. A vadászat is elterjedt terület, a Kilimanjaro megmászása, és egy nagyon fontos tevékenység a turisták számára. Zanzibárban fehér, homokos tengerpartok vannak, mindenkit szívesen várunk hozzánk, és élvezzék ezeket a hófehér homokos tengerpartokat. Tehát, mint említettem, a turizmus, mind az Afrikai Unió kormánya, mind Zanzibár számára nagyon fontos. Annak Gomes kap kérdést. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy eljött az ülésünkre. Meg szeretném kérdezni önt arról, hiszen hosszú távú az együttműködés Kínával, és Kína nagyon sokat ruházott be a, tradicionális infrastruktúrákon túl, mint például a vasúti hálózat bővítése, egyes stratégiai területekbe, a Bagamolyói projektbe is például, és van egy kapocs az energiakitermeléssel, illetve a gáz készletek felfedezésével kapcsolatban. Ön hogyan értékeli az együttműködést Kínával, illetve ha más országokkal összevetjük ezt, Itt korrupció is megjelent. Korrupció hogyan működik az önök országában? Létezik-e a korrupció ellen küzdelemre kijelöltek nemrégiben, illetve elbocsátottak egy minisztert, aki a földterületekért volt felelős, őt elbocsátották vágya miatt a bioüzemanyagokhoz kapcsolódik a föld eltulajdonlásának problémája Tanzániában, és szeretnénk hallani ezekről a kérdésekről is néhány gondolatot. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Tanzániának oly sok barátja van. Afrikában. afrián, Afrikán kívül és Ázsiában, az Európai Unióban is. És másutt a világon. Kína régóta a barátunk, régóta együttműködünk, és a legtöbbször a Kínától kapott támogatás nem kapcsolódik feltételekhez, ezért jó a szegényebb országok számára, ha ilyen feltétel és segítségnyújtást kapnak, mint ahogyan Kína esetében ez így van. Beszélt a landgrabbingről, ami megtörtént Tanzániában, illetve Oroszország egyes részein. Kedves képviselők, a grabbing egy olyan jelenség, amikor megfelelő kompenzáció nélkül kisajátítanak földterületeket. Az alkotmány javaslat nagyon jól kezelte volna ezt a kérdést. Ez év júliusában szerettünk volna erről népszavazást tartani. Felismertük azt, hogy egyre több a gazda, egyre többen nevelnek jószágot, és egyre több ember számára fontos a halászat, és ezért égető problémává vált a land grabbing megoldása. Amikor a kormány egy olyan földterületre akarja rátenni a kezét, amelyet valaki megművel például, akkor mi kimondjuk az alkotmány által, hogy megfelelő kompenzációt kell biztosítani, azért, hogy ne, vegyük el sen, ne vegy el az állam senkinek a megélhetését. Hogyha azonban a kormánynak szüksége van egy adott földterületre, valamely program vagy projekt végrehajtása céljából, akkor kompenzációképpen felajánlhat egy másik földterületet az érintetteknek, vagy ha erre nincs lehetőség, valamilyen más módon kell az adekvát kompenzációt, jóvátételt biztosítani. A júliusi népszavazás során remélhetőleg sikerül ezt a problémát megoldani az új alkotmány révén. Talán, ha megengedi elnök úr, úgy látom, hogy a delegációm tagjai is szeretnének hozzászólni. Ha megengedi, akkor talán meghallgathatnánk őket is. Lehet, hogy ki szeretnék egészíteni azt, ami már elhangzott. Semszi Vojna Hoda urat lenne érdemes meghallgatni, aki Zanzibárban nagyon magas tisztséget töltött be. Elnök úr! Charles Tenok kérdésével kapcsolatosan szeretnék szólni néhány szót. Arra kérdezett rá, hogy Tanzánia milyen szerepet tölt be a kelet-afrikai régióban a béke fenntartásában. Mint ahogyan tudjuk, Tanzánia sok éve a politikai szintéren, a diplomáciában is fontos szerepet tölt be. Tanzánia nagyon fontosnak tartja a régióban található országokban a béke és a stabilitás fenntartását. Figyelemmel követjük például azt, ami Burundiban történik. Tudjuk, hogy az ottani elnök szeretne egy harmadik ciklus erejéig is hatalomon maradni, ami nagyon nagy megmozdulásokhoz vezetett, tiltakozásokhoz vezetett. Ha megnézzük az arusai béke megállapodást, ebben a megállapodásban, egyezményben világosan benne áll az, hogy egy elnöknek két ciklusa, egy elnök két ciklusig töltheti be az elnöki posztot, de értelmezésbeli probléma adódott, mert nem tudhatjuk pontosan, hogy a két ciklus mit is jelent, hol kezdődik, vagy hol ér véget. Eredetileg egy öt éves átmeneti időszakról is szól a, szólt a szöveg, és aztán egy további öt évet irányoz elő a jelenlegi alkotmány az átmeneti időszakot követően. Értelmezés kérdése, hogy az öt éves átmeneti időszak amely a béke megállapodásban szerepel, minek is számít. Úgyhogy azt hiszem, ez probléma lehet a régióban. Tehát kérdés az, hogy az átmeneti időszak beleszámít a ciklusba, avagy nem. Én azt gondolom, felelősségünk van a régió egyik országaként abban, hogy leüljünk a burundi kormányjal, és elmagyarázzuk, hogy a problémát meg kell oldani, mert tovább gyűrűzhet ez a probléma, amely szerintem nagyon súlyos, és veszélybe sodorhatja mindazt, amit elértünk eddig a fejlődés területén. Ami Kínát illeti, miért támaszkodik fejlődését tekintve Tanzánia Kínára. De ahogyan mindannyian tudjuk, Tanzánia és Kína mindig is barátok voltak. Körülbelül 50 évvel ezelőtt épültek ki a tanzániai-kínai kapcsolatok. Tanzánia Kínára barátként tekint, és Kína kezet nyújtott, amikor Tanzániának segítségre volt szüksége. Tudjuk, a 60-as években Kína igen nagy összeggel segítette Tanzániát a vasútvonal, kép, vasútvonal kiépítésében, azon vasútvonal kiépítésében, amely Zambiával köti össze Tanzániát. De van még egy oka a tanzániai kínai kapcsolatok képülésének, mégpedig az, hogy Kína általában nem támaszt feltételeket. Miközben az Európai Unió és a világ más részei a segítségnyújtást mindig feltételekhez kötik, például emberi jogi feltételekhez és hasonlókhoz. Kína sohasem fűzött közvetlen feltételeket emberi jogi kérdésekben vagy kormányzási kérdésekben ehhez a segítségnyújtáshoz. Az afrikai országok és szegény országok nagyon nagyra értékelik az e fajta segítségnyújtást, amely az afrikai népek emancipációját segíti elő a fejlesztési segítségnyújtás révén. Mi ezért mindig is barátként tekintettünk Kínára, az általán nyújtott segítség miatt köszönjük. Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy szeretne még valaki kérdezni. Ha nem, akkor nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, excellenciás úr. Remélhetőleg beteljesülnek az ország politikai reményei. Köszönjük szépen! Thank you so much, Mr. I'm to be here with you and share with you számomra. Egy megtiszteltetés volt számomra, hogy itt lehettem, és nagyon örülök, hogy megoszthattam önökkel ezt a néhány információt. We move on. direkt. Folytassuk a munkát. Következő napi rendi pontunk. Eszmecsere. Anna Gomes asszony jelentéséről. Az Európai Védelmi Eszköz piacon alkalmazott fejlesztések hatásáról az európai biztonsága és védelmi képességekre. Gomes asszony kérte ezt a vitát, azért mert a szedében erre nem volt alkalmunk a Védelmi a Bizottságban. Fél hatig tart ma ez a vita, és utána pedig szavazás következik. Ha jól tudom, akkor erről a jelentésről is szavazunk majd. Gomes asszonyon következik. Thank you so much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy még mindig vannak olyan kollégák, akik nem mondták el a véleményüket a jelentésről, de azt hiszem, hogy először is köszönetet kell mondani az, mondanom az árnyék jelentéstevőknek, kitűnő volt a, az együttműködés, és nagyon sok kompromisszumot sikerült megkötnünk a legfontosabb témákban. Azt hiszem, hogy nagyon nagyban javította a jelentés színvonalát és minőségét az, amit az árnyékjelentéstevők tettek hozzá. Sokszor nem egyértelmű, hogy melyik szakbizottságnak mi a hatásköre, de ez itt most egy nagyon jó példa az IMKO-val, ki nagyon jól sikerült a együttműködés. Az Európai Védelmi piacokon alkalmazott fejlesztések majd milyen hatással vannak az európai biztonsági és védelmi képességekre. Ezt a kérdést jártam körül. Én leginkább külügyi és védelmi szempontokat vizsgáltam meg. Ne feledjük, hogy júniusban a védelmi miniszterek tanácskozni fognak, és fontos, hogy addigra meglegyen a mi előzetes jellem, elemzésünk arról, hogy a különböző védelmi intézkedéseket hogyan fogalmazza, hogyan hagyják végre. Mi inkább politikai típusú elemzést készítünk, az IMCO pedig sokkal inkább védelmi vagy stratégiai jellegűt. Az imkus jelentéstevővel kifogástalan volt az együttműködés, Gál asszony megértette, hogy nem, nem riválisok vagyunk, nem versegnünk kell egymással. Annyira jól sikerült az együttműködés, hogy átvették néhány meglátásunkat, például Az ellentételezés kérdésében például. Tehát ez az ő változatukban is megjelenik majd. És ezáltal a, az európai védelem kutatási és technológiai szempontjait jobban meg lehet erősíteni. Az imkos kollégák együttműködésének hála, és az imkó jelentős tevének hála, ugyanolyan nyelven, ugyanolyan nyelvezetet használhatunk a két jelentésben, a miénkben is, és az imkó jelentésében is, ami nagyon fontos, hiszen egyértelmű és erőteljesebb lesz a parlament jelentésének az üzenete. Köszönet a bizottságnak, a tanácsnak, az Európai Védelmi Ügynökségnek is, ők is sokat segítettek a munkánkban. És szerintem ennek a jelentésnek van értelme. Ha ezt elfogadja a szakbizottság és a parlament, akkor eljut annak a mondandója a kormányokhoz, mert hogy vannak olyan kormányok, amelyek a gazdasági válság miatt alaposan megnyírbálták a védelmi költségvetést. Ez sokszor azt jelenti, hogy stratégiai vállalatoknak fordítottak hátat. Fölmerül a kérdés, hogy a jobb gazdasági körülményeket élvező országok számára ez eh, miért jó? Nem túl átláthatóak a viszonyok a védelmi piacok között, közepette. Melegágya ez a korrupciónak. Köszönöm tehát mindenkinek az észrevételet, gondolatait, és eh, jó kompromisszumok születek, azt hiszem, hogy nagyon jó az üzenet, és remélem, a tanács megfogadja azt, amit mondunk, és végre fellép valahogy. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Lőzing asszony következik, parancsoljon. <clears throat> Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Az első vitán megemlítettük azt, hogy a GUE frakció jelentős agályokat fogalmazott meg, Algovász asszony által javasolt intézkedéseket, illetve ezek irányát illetően. Mi különösen agasztónak tartjuk azt, hogy hogy a felfegyverkezési bázisokat megerősítsük, például um, az ebben, a, ebben az ágazatban megvalósítandó együttműködések területén az adómentesség bevezetése, illetve a finanszírozás támogatása, a SZEDE albizottságban ennek a témának szintén jelentős prioritása van. Tehát itt támogatási programokkal segítjük a védelmi ipart, és ezt elutasítjuk. Vannak olyan pontok, amelyeket jelentősen támogatunk, a 12-es és 13-as pontokat, ezeket kifejezetten támogatjuk, különösen ami a kritikát illeti, illetve a védelmi exportkontroll rendszereket. A kompromisszumos módosítók ezt a jelentést nem a mi elképzeléseinknek megfelelően alakították, ami például a védelmi export ellenőrzéseket a 12-es, 13-as pontot, itt nem látjuk a saját módosítónkat. Ez a jelentés teljesen más irányt képvisel, mint amit a mi frakciónk helyesnek találna a lefegyverkezésnek kéne a középpontban állnia. Itt pont ennek ellenkezőjéről van szó, a katonai kapacitások növeléséről a védelmi költségvetések esetében, amelyeknél megnyilvánulások voltak. Ennek hatása van a demokráciára, illetve arra, hogy a demokratikus ellenőrzési lehetőségek leépülnek, illetve a védelmi ipar hatása bővül ezzel, és ennek többek között az a következménye, hogy a védelmi exportokat ki szeretnék bővíteni. Tehát ezzel úgymond támogatásra kerül ez az ágazat. Még készítettünk egy úgymond kisebbségi véleményt, amelyet eljutattunk a titkárságnak is időközben. Köszönöm szépen, Bütikoferül! Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, néhány rövid megjegyzésem van. Én Először is köszönetet szeretnék mondani Gomes asszonynak a jó együttműködéséért. Azt gondolom, hogy a kompromisszumok is jók, vállalhatóak. Három megjegyzésem van, amelyek eh, ahhoz csatlakoznak, amit Lőzing asszonytól hallottunk. Én ezt szeretném mondani, ezt, hogy továbbra sem gondoljuk azt, hogy a védelem kutatását eh, az európai költségvetésből kéne finanszírozni, és a jelentést eh, lehetőségnek tekintjük, azért, hogy a védelmi exportokat csökkenthessük, éppen ezért eh, támogatjuk a jelentést. Harmadik megjegyzésem, azt gondolom, hogy nincsen közvetlen összefüggés a védelmi kiadások vagy katonai kiadások, illetve a katonai képességek, a kapacitások között. Hogyha megnézem azt, hogy Németországban um, hány védelmi projekt uh, valósult meg még korábban, uh, nagyon sok pénzből, és ez mennyire kevés kapacitást uh, eredményezett el, pazarolták ezt a pénzt, és Európában számos közbeszerzési eljárásban nincs még egy olyan ágazat, ahol annyi pénzt fecsérelnének el, mint a védelmi iparban. Éppen ezért úgy érzem, hogy sokkal kevesebb pénzből, sokkal hatékonyabb munkát lehetne végezni, és fontos, hogy ez legyen közös célunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Gáler úr, parancsoljon, köszönöm szépen. Elnök úr, Elnézést szeretnék kérni, hogy későn érkeztem az ülésre. Kercers kollégát is képviselem mint aki az árnyék jelentéstevőnk. De ezen alkalommal köszönetet szeretnék mondani annak Gomesnek is, a jó együttműködésért, illetve az eredményért. A 14 kompromisszumos módosító azt gratulálni szeretnék. Azt gondolom, hogy egy jó jelentés kerekedett ki ebből az anyagból, és láttuk közösen azt, hogy a pénzügyi válság és a védelmi költségvetések csökkentése miatt a védelmi kapacitásaink csökkentek az elmúlt időszakban, és a tagországok, illetve az Európai Unió nem találtak még igazán válaszokat a megváltozott biztonsági helyzetre, illetve az előttünk álló kihívásokra. Ebben a jelentésben a stratégiai autonómiát hangsúlyoztuk, illetve az ellátás biztonságát a védelemben. A stratégiai autonómia kapcsán felmerülnek kérdőjelek, úgymond, illetve nem értést tapasztalunk, meg nem értést. Én olyan missziókra utalok, amelyekben nem sikerült megállapodnunk közösségi szinten, nem olyan típusú stratégiai autonómiáról van szó, amely látunk kívül, vagy az USA ellen irányulának. Fontos, hogy abban a helyzetben legyünk, hogy amiről egyszer megállapodtunk egyhangulag, azt meg is tudjuk valósítani a saját eszközeinkből. Ez nagyon fontos. És továbbra is van még egy kihívás, az ipari bázisunkat tovább kell fejlesztenünk ezen a téren, és remélem, hogy a védelmi csomag a megvalósítás szakaszában az együttműködést is segíteni fogja ebben az iparágban, Európában. Azt gondolom, hogy ezzel a jelentéssel hozzájárulunk parlamentként a 2015-ös csúcsálkozó előkészítéséhez, hogyha mindezen az Európai Parlament javasolt már a legutóbbi vélemény csúcson is, tehát hogyha az állam és kormányfők ezeket mind megvalósították volna, és az Európai Unió is, akkor azt gondolom, hogy jobban szerepelnénk most, jobb pozícióban lehetnénk. ami az Európai Védelmi Ügynökséget illeti pozitívan nyilatkozunk, illetve a bizottság szerepét illetően is a, az ellátás biztonságának témájában, és reméljük, hogy a júniusi csúcson ebben a témában is sikerül jelentősen előrelépni. A legutóbbi alkalommal ez még nem volt így, de remélem, hogy júniusban látjuk majd az eredményeket, amire azt mondhatjuk, hogy a tagországok tették lehetővé ezt az ellátás biztonságot. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a nagy többség támogatni fogja a jelentést. Köszönöm szépen, Schaffhauser úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés, ennek a jelentésnek vannak nagyon pozitív tulajdonságai is. Fontosnak tartom a technológia autonomitást európai szinten, illetve egyéb szempontból is az autonómiát. És ahhoz, hogy legyen európai védelem, ahhoz az kéne, hogy közösen lássuk Európát, hogy tudjuk azt is, hogy mit szeretnénk megvédeni. Nos, ilyen közös látásmód nincs, ezt láthattuk most a válság során is, tehát nincs közös látásmód, főleg a nagy tagállamok esetében nem. Második dolog, hibázik ez a jelentés, mert azt gondolják, azt gondolja a jelentés, hogy ha megosztjuk a költségeket, akkor olcsóbb lesz, de ez nem így van. Itt van a Eurofighter, vagy a JSF F-35-ös, ez is mutatta, hogy ez nem így van. Hogyha közösen viseljük a költséget, akkor sokkal többen kerül egy-egy repülő. Az Eurofighter és a Rafale között egy az öt az arány, de a többi eh, repülőgép modellről is beszéljünk, mert ott egy a 40-hez az arány az árban. Tehát nem igaz, hogyha közösen viseljük a költségeket, akkor az olcsóbb lesz. Sőt, éppen az ellenkező, ez ellenkezője az igaz. Much. Köszönöm. Gomes asszony következik. Vagy még valaki szeretne mondani valamit? Gomes asszony. The colleagues who have spoken. Köszönöm a kollégáknak, akik elmondták a véleményüket. Köszönöm a megjegyzéseket. Lözing asszonynak mondom, persze nem meglepetés, hogy lesz egy alternatív szöveg. Lehet, hogy végül mégiscsak sikerül megállapodni. A legfőbb problémás pont persze az, hogy ő nem hisz egy védelmi unióban, mi azonban hiszünk ebben. Egy védelmi szempontból is integrált Európában. Mi úgy gondoljuk, lehet szinergiákat teremteni, és növelhető Európa stratégiai autonómiája, de nem úgy, hogy az negatív legyen, hanem inkább úgy, hogy eleget tudjunk tenni a cselekvés szükségességének, mégpedig úgy, hogy közben betartjuk alapelveinket és értékeinket tiszteletben tartjuk. Szerintem lehet ezt így csinálni, van erre lehetőség, és ezért támogatom azt is, hogy a földközi tenger esetében legyen most egy közös misszió, amelyel emberek, emberéleteket menthetünk meg. Miért nem mobilizálnánk az erőinket, hogy életeket mentsünk, és fellépjünk az emberkereskedők ellen a földközi tengeri térségben. Engem ez hajt, ez motivál, Számomra ez lenne a célja ennek, és gondolom nem is a célban nem értünk egyet, hanem az eszközökben nem értünk egyet Lőzing asszonynyal. Jobb árérték, költségérték arányt szeretnénk elérni. Nem hiszem azt, hogy az a pénz, amit néhány tagállam nukleáris kapacitásai növelésére költ, bármi célt is szolgálna, hiszen én nem gondolom azt, hogy a nukleáris fegyverzet bővítése elretentő hatású lenne, éppen ellenkezőleg. Én annak örülnék, hogyha ezt a pénzt más kapacitások növelésére költenék, hiszen azokra valóban szükség van. De persze itt nem értünk egyet, nézeteltérés van közöttünk, ezt elfogadom, mégis köszönöm a elmondottakat önnek is. Pütikófer úr, nagyon örülök annak, hogy egyszer kivételesen most egyet értünk, és köszönöm szépen önnek is az elmondottakat. Lehet, hogy sok apróbb elemet illetőleg nem értünk egyet, de azt hiszem mind a, mind ketten azt akarjuk, hogy az elköltött pénzért többet kapjunk. És persze, értem, amikor azt mondja, hogy az elköltött pénz és a katonai kapacitás növelés között nincs közvetlen korreláció, egyetértek önnel, éppen ezért van szükség egy európai stratégiára, egy európai stratégia gondolkodásra. Ezért olyan fontos számomra az európai védelmi stratégia kiépítése, hiszen így tudjuk azonosítani azokat a kapacitásokat, amelyekre a jövőben szükség lesz, és lehet, hogy ezek a megállapítások majd nem vágnak egybe a kormányunk szűklátókörű megközelítésével. A kiberbiztonság például nagyon fontos, nem csak a belbiztonság, hanem a védelem szempontjából is. És rá kellett döbbennünk, hogy nincsenek meg a megfelelő eszközeink, ez azt hiszem egy olyan terület, ahol például igenis lenne értelme európai szinten együttműködni. Ami Gáller urat életik, nagyon szépen köszönöm önnek is a hozzászólást. Vannak dolgok, amiben nem értünk egyet, de az alapvető dolgokban igen, és azt hiszem, az kutatásfejlesztés fontosságát illetően egyetértünk, hiszen szükség van kutatásfejlesztésre ezen a területen, és kapacitás növelésre van szükség, például a kiberbiztonság területén és más egyéb kulcsfontosságú területeken is. Néhány évvel ezelőtt arra jutottunk, hogy függünk az orosz Antonovoktól, bizonyos missziók szempontjából. Elképzelhetőnek tartom, hogy most még nehezebb a helyzet, mint néhány évvel ezelőtt, ez is egy oka annak, hogy stratégiai autonómiára van szükség. Schaffhauser úr végezetül. Értem, hogy miért bírálja a jelentésemet, és ez rendben is van így, mert nem is szeretném, hogy egyetértsünk. Meg is lepődnék rajta nagyon, ha egyetértenénk, és egy állásponton lennénk. De egyet is értek önnel abban, hogy lehet, hogy bizonyos körülmények között drágábbak lehetnek a projektek, hogyha közös kezelésben vannak, de azt hiszem ez csak akkor történhet meg, ha nem megfelelően kerülnek végrehajtása. Hiszen, hogyha közösen hajtunk végre projekteket, akkor szerintem ennek lehet ipari vetülete is. A KKV-knak egyre nagyobb szerepük lehet, például a kiberbiztonság területén és más egyéb területeken is. Minden azon múlik, hogy az irányítás hogyan történik, a menedzsment hogyan történik. A költség hatékonyság és költség csökkentés egy nagyon fontos elem, Többek között ezért is hiszem, hogy egy közös európai védelmi dimenzióra van szükség. Köszönöm, szavazzunk akkor. Köszönöm. Kedves kollégák, három jelentésről kell szavaznunk. A legutóbbi jelentéssel kezdjük, ez Anna Gomes jelentése. Készüljenek fel, kedves kollégák, helyezzék be a szavazókártyákat a gépbe. És hogyha mindenki elkészült, Preda urat is beleértve, Akkor rátérünk a szavazásra az Anagomes jelentésről. Szavazunk. Egyes kompromisszum, ki támogatja. Ellene ki van. Tartózkodók. Elfogadva. Huszonkettes módosítás mellette. Ellene. tartózkodok, Elutasítottuk. 23. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Négyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 63 mellette, 62 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem ellenőriznünk kell, tehát 62-es módosító második rész, megnyitom a szavazást. Yes, okay. We are waiting. Várunk, várunk, mondja az elnök. Is it okay? Most rendben van? A szavazást lezártam. Elutasítottuk. Now we we have uh, amendment 63. 63-as módosító mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Hatos kompromisszum. Ki támogatja, ki, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. 72. Részenként szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 73 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 76 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 77 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 78 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 86 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, haladunk tovább, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 106 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 106-ost. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Plusz egy, igen. Valaki nem szavazott elektronikusan. 107, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 108 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 9-es kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva, 118 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 124 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük, rendben. Ellenőrizzük a 124-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 125-126 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 127 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 128 mellette, ellene okafogyottá vált. Nem. Még egyszer tehát, 128 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 129 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodók elfogadva, B preambulum bekezdés egyes módosítás mellette, ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodók elutasítva, négyes, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum, ki támogatja? Ki van ellene, tartózkodók elfogadva? Tizennégyes, ki támogatja? Ki ellenzi, ki tartózkodik elfogadva? Most pedig a zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Még egy szavazatra várunk. Rendben, lezárom. Gratulálok Gomes asszonynak. Lőzing asszony kért szót, parancsoljon. Igen, már beszéltünk erről, de mégis be kell jelentenem hivatalosan, hogy egy kisebbségi jelentést fogunk készíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, térjünk át a következő jelentésre. On uh, the Black Sea ez a fekete tengerről szól. So, everybody's ready. We move to... Mindenki készen áll. Akkor a fekete tengeri jelentésről fogunk szavazni. Hatos kompromisszum. Mellette ki van. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 88 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 90 mellette ellene tartózkodók elutasítva 92 mellette ellene tartózkodok, elutasítva 86 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 84 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 108 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 109 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 111, három részben, négy részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell, 111-es második részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Okay. Oh, no, oh. eh, we have, we have. Egy független képviselővel több adott le szavazatot, mint kellett volna. Tehát függetleneknél egyel több a szavazat. Valaki ne szavazzon. Yeah. One has to take out the cut. so... Valaki vegye ki a szavazókártyáját. Döntsék el. Föl lehet dobni az érmét. No, oh, no, we cannot, we cannot have the result as long as somebody... Addig nincs eredmény, amíg valaki ki nem veszi a szavazókártyáját a többlet szavazók közül. Döntsünk. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm Schaffhauser úr. So it's rejected. Ezt elutasítottuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Negyedik rész, mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni kell. Negyedik részről szavazunk, tehát 111. negyedik rész. Megnyitom a szavazást. Again, again, one ugyanaz a helyzet, akkor lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum. Nem, elnézést kér az elnök. 112-es mellette. Ellene tartózkodók elutasító. 118 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 115 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 116 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 113 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 117 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 121-122 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 124 mellette, ellene, tartózkodók. Én azt hiszem, hogy nem is tudom, ellenőrizzük. 124-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. We close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 125-ös. Thank you. 125. 125-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 127 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 128 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 130 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 137 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 149-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 150 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 151 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 152 mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni fogjuk. A 152-esről szavazunk. What closed? Zárom a szavazást. Elutasítottuk. Szóbeli módosítás következik. A jelentéstevő részéről. Ez a a végén található. Ki támogatja? Mi a gond? A 152-es nem fogadtuk el, úgyhogy erről muszáj szavazni. Ki támogatja a 152-est? ellene tartózkodók. Most akkor a szóbeli módosítóra szavazunk? Ellenőrizzük. 152, megnyitom a szavazást. Oral amendment, oral... Elnézést, a szóbeli módosítóról szavazunk, mondja az elnök. Szóbeli módosító, egyes számú szóbeli módosító. A lista végén megtalálják a szövegét. Fölolvassam? bevetem az összes tehetségemet, hogy szépen és lassan olvassam föl. Sajnálatát fejezi ki, hogy a, a Black Sea 4 és a Black Sea Harmony nevű regionális biztonsági együttműködések, amelynek az a célja, hogy bebizonyítsa, hogy a régió térségei képesek megvédeni saját mag, képesek saját védelmi szükségletéig ellátni, és itt van a kiegészítését, while preserving their potential for reviving the future possible cooperation among these states, are currently paralyzed. Tehát a potenciál szóval egészítjük ki. Megnyitom a szavazást. Egyes szóbeli módosító mellette ki van,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 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 189-es mellette ellene tartózkodó elutasítva. 190. Mi, ki van mellette? 190 ellene tartózkodók elutasítva. 191 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 192 mellette. Nem, ez okafogyottá vált. 196-os következik. Mellette, 196-os mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 196-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Again, there should only be five non-attached. Yeah. Again we have one more vote Megint egy plusz szavazatunk van. Köszönöm, számítok önre. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 197-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 198-as, ez okafogyottá vált, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 208-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 209 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 210 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 213 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 211 nem, ez okafogyottá vált. 2.14 következik, 2.14 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettő tizenöt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 2.16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 217 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 218 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 17-es kompromisszum mellette, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 225 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, Nem. Helyesbít az elnök. 227-es. 227-es mellette. Ellene tartózkodók. Elutasítva. 226 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 228 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 229 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 230 mellette nem ez fogyottá vált. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 238 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 239, 240, ezek azonosak mellette ki van ellene tartózkodók elutasítva, 244 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 242 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 243 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 245-ös következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 247 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 248 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 250 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 249 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 251 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Mi a gond? Elnök úr, a kettes szóbeli módosítót nem tudom elfogadni, ellenvetésem van megindoklom. Nem valós tény megállapítást tesz a kettes módosító. A NATO-nak sosem volt a Fekete-tenger medencéjében haditengerészeti vagy légi fölénye, ez nem felel meg a valóságnak, úgyhogy nem tudom elfogadni ezt az állítást, amit a szóbeli módosításban van, ezt, ez, ezzel kapcsolatban elemetésünk van, nem szavazhatunk róla elnök. Jó, akkor erről nem szavazunk. Jó. It is. Uh, Nos, ha már itt a felsőbbségről beszélünk, persze le, lehet emellett érvelni. Nem lehet ezt a szobeli módosítót csak azért így kidobni, mert valaki az öldek közül azt mondja, hogy ez nem igaz. Össze-vissza beszélnek. Ne, nem, nekünk van egy hivatalos álláspontunk, és ennek köszönhetően nem kell szavazni. Az mindegy, hogy velünk egyetért vagy nem, ez egy szobeli módosító, mi nem értünk vele egyet, nem lesz szavazás. As much as I would like... Elnök, nagyon érdekes ez a vita, de visszafogom magam. Akkor majd az eredeti szövegről kell ugye szavazni. Igaz? Nem kell szavazni? Jó, nem szavazom. Ja. The original, the original text Az eredeti szöveg marad érvényben, mert a szóbeli módosítóról nem szavazunk. 52-52 ki van mellette, ellene tartózkodó, elutasítva. 14 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 15 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 16 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 17 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 26 mellette ellene tartózkodók elutasító 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva 28 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 29 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 30-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva 32 mellette, 33 mellette ellene tartózkodók elutasítva 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 35 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 32-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 36-os mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük. Valaki belefáradt a hogy felemelje a karját. Um. Closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42 mellette, ellenem tartózkodást elutasítva, 39 mellette, ellenem tartózkodást elutasítva, 43 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 48-as okafogyottá vált, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es módosító 1-es remolvekezés mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilences mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a kilences 9-esről megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Most vissza kell térjünk. Kimaradt az 194-es. 15-ös bekezdés, Tony Piculla 194-es. aki támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a végső szavazás következik, legyen mindenki megértő. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Gratulálunk a jelentéstevőnek! <laughs> Thank you. Now we move to the last report. Átérünk az utolsó jelentésre. Danzsan úr jelentése. Mindenki felkészült. Harmincnégy, harmincötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, blogban szavazunk, az egyes blokkról mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizni szeretnék, akkor ellenőrizzük. Van, aki lassan elfáradt. a hetes blokkszavazás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. It is adopted. Elfogadva. 12-es blokk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es blokk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86-os 86-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 86-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 88-as mellettem. ellene tartózkodás elutasítva. 89-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os blokk mellette ellene ellenőriznünk kell a hatos blokkról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 93-as mellette, ellene. Bütikofer úr, folytathatjuk a szavazást? Folytatnunk kell a munkát. 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as blokk mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ha valaki nem teszi fel a kezét, de inkább nem is megyek tovább. A 107-es a következő, mellette ellene tartózkodás 107-es a következő. 107-esnél járunk. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. az 59-eset érünk el, ki támogatja, ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107-es elutasítva, ellenőrizzük akkor a 107-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Száz tízes mellette. Száz nyolcas mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 113 mellette, ez blokk szavazás, a 13-as blokkról van szó, a 13-as blokk mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. 143-as a következő, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 145-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ez nagyon világos, 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 111-118 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 130 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 132 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 133 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 134-135 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 134-es, 135-ösről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 136 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 137 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 150 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 152 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 155 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 166 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 167 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 162 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 162-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Áttérünk a 168-asra mm, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva, blokkban szavazunk a 4-es blokkból, mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 4-es blokkról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 163 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a 163-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 164-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös blokk mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 188 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 176-os mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, Megnyitom a 176 os szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. 8-as blokk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es blokk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Tízes blokkról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes blokk elfogadva. 179-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elnézést. 179-esről szavazunk elektronikusan. Komes módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 180-as mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 83 mellette, illetve ez okafogyottá válik, ugye? Akkor erről nem szavazunk. 81. 181 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 181-est. I'm, telling, I'm telling you because now it was not. Most nem volt világos. Ezért kértem, hogy elektronikusan ellenőrizzük a 181-est. Meglátjuk. Megnyitom a szavazást a 181-esről. Megnyitottam a szavazást. A szavazást nem. Igen, elfogadtuk. Elfogadtuk. Megígérem, lassítok. Egyetértünk, vagy nem? Melyikről? Nézzék, Közben folytathatjuk, amíg a tárgyalások zajlanak, 182 mellette, ellene, tartózkodás. Ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél. Ellenőrizzük. 182. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Látják, a többség mellette van. 183 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 184 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 184-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Úgy tűnik, van itt egyfajta többség. 86 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 189 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Itt most változott a többség, változtak a többségi viszonyok, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom elutasítva. 190-es, mellette, Százkilencven mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük a 190-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Elfújta a szél. 61 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 62 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 192 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Blokkban szavazunk, 11-es blokk mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 95-ös, 195-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 196 mellette, ellene, Ellenőrizünk el, ellenőrizzük a 196-ost, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, elfogadva. 197 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 196 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 199 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 200 mellette ellene ellenőrizzük a 200-ast. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítottuk. 201 mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 202 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 203 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 204 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 207 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 32 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 208-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 208-ast, a szavazást lezárom, elfogadva. 209 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 210 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 211 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 213 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 214 mellette, ellene, ellenőrizzük a 214-est, megnyitom a szavazást. Világos, hogy változik folyamatosan a többség. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Ez volt a 214-es. Kettő mellette ellene tartózkodók elutasítva, 216 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 217 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 218 mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Szoros, igen, nagyon szoros. Ellenőrizzük még egyszer, ne? Jó, elutasítottuk tehát 219 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 220, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 221, mellette, ellene tartózkodók elutasítva 222, mellette, ellene tartózkodók elutasítva 2 23 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 224 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 225 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 1-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 2-es, 2-es mellette, rendben, ellene, A kettesről szavazunk. Kettes tehát még egyszer mellette ki van, ki van ellene, elfogadva. 37. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 38. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 39. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Rendben, ellenőrizzük a 39-est, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezártam. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 43 mellette, ellene, Ellenőrizzük a 43-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 42 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva 44. Melyik? Melyiket ellenőrizzük? Castaldo úr. Az önkedvért. Bármit. A 42-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Negyvennégy mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, 45 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva, 47 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 46-osról nem szavazunk, 48 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 49 mellette, 49. Ellenőrizzük a 48-ast? Rendben, ellenőrizzük a 48-ast, megnyitom a szavazást. Vote is closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Negyvenkilenc, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott, elutasítva 52, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 60-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 63 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást. Vote is open. Vote is closed. Lezárom a szavazást elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 70 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 73 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 76, 70, 75, 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodók szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért. 77-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, zárószavazás nem, a 36-os az utolsó, 36-osról szavazunk. A 36-osról szavazunk, az utolsó módosítóról a sorban. 36-os. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk a jelentéstevőnek. So, do we have something else? No, that's it. So tomorrow, remind them it's 8.30. Ladies and gentlemen, tomorrow... Hölgyeim és uraim, holnap reggel 8 óra 30-kor kezdünk. 8.30-kor. Elnézést, Sajnálom, bár csak tehetnék valamit, de sajnos nem tudok tenni semmit. 8.30-kor kezdünk. Köszönöm szépen. Köszönöm az együttműködést. Viszontlátásra.